Right, good afternoon, everybody. I'm... Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, és természetesen köszöntöm Almunia biztos urat is, aki eljött hozzánk, hogy beszélgessen velünk. Itt fel van sorolva nekem, hogy mikor járt itt nálunk biztos. Szeptember 29-én 2009-ben Néli Cruz, azután Almúnia biztos, a koordinátorok ülésére látogatott el március 4-én, és a következő találkozónk önnel majd valamikor októberben lesz. Úgyhogy még többször fogunk önnel találkozni, aminek nagyon örülök. És körülbelül azt hiszem 15 percre átadom önnek a szót, amit majd a szokásos eszmecsere követ. Köszönöm szépen, elnök asszony! 15 percben megpróbálok beszámolni néhány a 2009-es éves verseny helyzetről szóló jelentésük legfontosabb elemeiről. Szeretném elmondani, hogy mik voltak a fő célkitűzéseink, és ezekben a hónapokban milyen fontosabb tevékenységeket végeztünk. Mióta az új bizottság felállása kapcsán a meghallgatáson itt jártam, most vagyok itt először önöknél. A meghallgatás óta tehát most veszek részt először az ECON szakbizottság ülésén, de a koordinátorok szintjén találkoztam már néhányukkal, és néhány kérdésben sikerült is megegyeznünk. A meghallgatáson is elmondtam, mindig nyitott leszek eh, arra, hogy elmélyült, eh, nagyon nyílt, őszinte párbeszédet folytassak önökkel. És eh, nem csak wishful thinking, az, hogy találkozunk, én mindig készen állok arra, hogy eljöjjek, amikor ezt önök szükségesnek találják. A 2009-es éves verseny jelentésről szeretnék alapvetően beszélni. Remélem egyetértenek velem, ha azt mondom, hogy nagyon is észszerű, hogy ennek a jelentésnek a középpontjában a gazdasági és pénzügyi válság áll. A jelentés leírja azt, hogy a bizottság az állami támogatási szabályok mentén milyen lépéseket tett, milyen mechanizmusokat bocsátott a tagállamok rendelkezésre, hogy megfelelő válaszokat adjanak a válságra, és a szükséges esetben átalakítsák a pénzintézeteiket. Elég jól működtek a mentőcsomagok segítettek megakadályozni a pénzügyi rendszer összeomlását, segítettek az, hogy ne alakuljon ki az ártámogatások versenye a tagállamokban, csökkentette a versenytorzulásokat és a túlzott kockázatvállalásokat. Miközben a bizottság is hozzájárult ahhoz, hogy biztos lábakra helyezzék a bankokat, hiszen a szerkezet átalakítási eh, terve, eh, tervek eh, alapján sikerült a bankokat olyan támogatásban részesíteni, hogy ennek a hatása tulajdonképpen a stressztest lett. És mi vagyunk az egyetlen olyan régió vagy joghatóság, amely konkrétan a morális kockázatokkal is foglalkozik a válság kapcsán. Amikor a mentőcsomókat jóvá hagytuk, a középtávon gondolkoztunk alapvetően. Most előre tekintve azt hiszem, hogy most már elsősorban az exit stratégián kell gondolkozunk, azaz hogyan tudunk ki vezető utat találni a válságból. Ez lesz a fő prioritásom. Az kimeneti stratégia két dolgot jelent. Egyrészt azt, hogy a gazdaság dinamizmusát akarjuk helyreállítani, segítünk a gazdaságnak abban, hogy jobban felvértezve a inkluzív, befogadó és fenntartható növekedési pályára állítva kerüljön ki a válságból, és a bankok tisztítsák meg a mérlegüket, és ahol szükséges, arra alakítsák át szerkezetüket. A pénzügyi és a nem pénzügyi szektorban egyaránt azért a, bank, a bankok már nem szabad, hogy az állami támogatástól függjenek. Nagyon lényeges, hogy a pénzintézetek és a bankok a szükségesnél hosszabb ideig ne szoruljanak rá a támogatásra, hanem saját maguk tudják magukat a piacokról finanszírozni. A legutolsó tavaszi állami támogatási scoreboardunk, amit néhány hete mutattunk be a tavaly évi e, adatokról, azt e, mutatta, hogy 2009 első negyedévében a kormány garanciák e, jelentették a bankok teljes finanszírozásának a 30%-át. Tavalyi év végére ez az arányszám lement 4 ra Ezt a tendenciát szeretnénk tovább bátorítani, és ennek mentén alakítottuk át a bankszektorra vonatkozó állami garancia szabályokat. Következő hónapban a bankok, amelyek továbbra is igénybe vesznek állami garanciákat, meg nagyobb díjakat fognak felszámítani a hitelképességük alapján és akik nagyon sok támogatást kaptak az államtól, egy életképességi felülvizsgálatot kell, hogy végezzenek. Szeretnénk az állam kötvény, az államadóságok piacán jelentkező problémákat is alaposan megvizsgálni. Oli Rén és Michel Barnier kollégáimmal szorosan együttműködve Próbáljuk meg most a e, e, exitet és annak az időzítését jól e, kezelni és szeretnénk EU szinten jobban koordinálni, elsősorban a szabályzórendszer reformjának a segítségével. A versenypolitika kulcsfontosságú szerepet játszik a válságkezelésben, de a versenypolitika nem terjed ki mindenre. Továbbra is lényeges, hogy jó szabályozóink legyenek, és a versenypolitikát nem lehet úgy manipulatív módon felhasználni, hogy a hiányzó szabályozó környezetet helyettesítse. Most a reálgazdaságra rátérve, az ideiglenes keret lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 2010 végéig könnyített feltételek mellett juthassanak hitelekhez. Ma még túl korán van ahhoz, hogy eldöntsük, vajon a, ezt a keretet fenn kell tartanunk az idei vége után is. Azt hiszem, hogy ezt az értékelést majd ősszel fogjuk elvégezni, ez a szándékunk is. Jelenleg egyeztetünk a tagállamokkal és az érintett szereplőkkel a keret felhasználásáról és hatékonyságáról. Most vizsgáljuk a tagállamoktól a piaci szereplőktől érkező válaszokat, és nem titok elmondhatom, hogy nagyon-nagyon eh, eltérő válaszok érkeztek. Világos azonban számomra, tulajdonképpen két dolog teljesen világos számomra. Az első, hogy a jelen körülmények között eh, nagyon nagy elővigyázatosságra van szükség, amikor a rendkívüli eh, válság által indukált szabályokat fokozatosan kivezetjük a reálgazdaságból és a e, pénzügyi e, piacokról. És az is világos, hogy az európai gazdaságok nem tudják visszanyerni a versenyképességüket, a gazdaság dinamizmusát, hogyha túl sokáig e, adunk állami támogatásokat. Ezért nagyon ébereknek kell lennünk, és a legjobb, a legmegfelelőbb pillanatban kell megszüntetni a jelenlegi válság intézkedéseket, de az világos, hogy az exit, a kimenet a válságból, a válságintézkedésekből kötelező. Tudjuk, hogy vannak, akik azzal érvelnek, hogy az állami támogatással kapcsolatos fegyelmezettség miatt a világpiacon Európa hátrányba kerül. Én egyáltalán nem értek ezzel a véleménnyel, egy, nem értek egyet ezzel a véleménnyel. Az állami támogatásra vonatkozó szabályok megakadályozzák a támogatások versenyének kialakulását a tagállamok között, megmaradnak az egyenlő játékszabályok az európai váltok számára, és erősítjük az innovációt, az új munkahelyek létesülését. A mi támogatási szabályaink arra bátorítják a tagállamokat, hogy jó támogatást adjanak. Mi is egy ilyen jó támogatás. Hát az a támogatás, ami elősegíti munkahelyek létesítését és erősíti a kohéziót. Tehát a KKV-k beruházási projektjeiknek ad támogatást, vagy az elmaradott régiókban működő cégeknek segíti a kutatást, az innovációt, vagy pedig olyan támogatás, ami helyrehozza a piac e, hibáit, azaz olyan projekteket e, támogat, amelyek túl innovatívak és kockázatosak ahhoz, hogy azonnal a piacról is e, finanszírozáshoz jussanak. Ilyen típusú támogatás segít majd az európai iparnak abban, hogy versenyképesebb legyen, és segíti majd a konjunktúra visz beindulását is. Az állami támogatási szabályok tulajdonképpen azt azt segítik, hogy a tagállamok ne adjanak rossz támogatásokat, ne tartsanak fenn nem hatékony és nem versenyképes vállalatokat. És az is fontos, hogy a tagállamok csökkentsék az államháztartási deficitet és az államadósságot. Most nézzük, rátérnék a fúziós és antitrust politikára. 2009-ben egy kicsit felazítottunk a politikán, és sokan azzal érveltek, hogy a válság idején teljesen tegyük félre az ilyen szabályokat. Nem, nem, ezzel nem értek egyet. Nagyon helytelen lett volna, hogyha lazítunk az éberségünkön, és ez nem lett volna a gazdaságnak sem az érdeke, a vállalatoknak nem ez az érdeke, és az európai embereknek sem. Mi pedig azért vagyunk itt, hogy a közérdeket szolgáljuk a e, versenyellenes magatartás, a kartelek, a versenyelőnyel, a piaci erőfölönyel való visszaélés borzasztó nagy kárt okoz a fogyasztóknak, mert lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy növeljék az árakat, és e, kevésbé összönöz, e, kevésebb ösztönzést éreznek innovációra, és az új piaci szereplők beengedésére a piacra. Ezért kísértés bekerülnek a vállalatok az ilyen válságkörülmények között. Továbbra is kitartunk a fúziós szabályok mellett, és a válság nem lett ürügy arra, hogy szinte monopól helyzetű vállalatok éljenek létre, akik képesek a versenytársaikat kizárni a piacról, emelni az áraikat, mert ez csak rontana Európa versenyképességén, ahelyett, hogy javítaná azt. Amikor egy fúzió aggályos, akkor biztosítanunk kell a megfelelő strukturális megoldást. Így tudjuk megvédeni az európai fogyasztókat, a vállalatokat, különösen a kis és középvállalatokat. vállalatokat Tavaly 2009-ben elértük azt is, hogy ne a fogyasztóknak kelljen viselni a válság terheit és továbbra is küzdöttünk a kartelek ellen. És küzdöttünk a piaci erőfölényel való visszaélés ellen, el, döntés, fontos döntéseket hoztunk meg, amikor lezárultak a informatika területén az Intel, a microsoft és a Rambus kapcsolatos vizsgálatok, piaci erőfölényével való visszaélésről, illetve az energétikai ágazatban az RVS, a GDF esetében lezárultak le a vizsgálatok és több vizsgálatunk indult elektronikai kommunikáció területén. A kapcsán hat döntést hoztunk, és 1,62 milliárd eurós büntetést szabtunk ki összesen 43 vállalatra. Sok ilyen kartel nemzetközi dimenzióval rendelkezett. Nagyon sikeresen együttműködtünk egyébként az amerikai, japán vagy svájci versenyhatóságokkal. Idén, február óta, mióta felállt a bizottság, a bizottság már felépett egy nagy kartel ellen, amelyek memória csipeket gyártanak komputerek és szerverek számára. Összesen 331 millió eurós büntetéssel sújtottuk ezt a vállalatot, és további ügyekben is folynak vizsgálatok. A válság eredményeképpen Jelentős mértékben megnőttek a keresetek olyan vállalatok ellen, akik nem tudják vagy nem akarják megfizetni a büntetéseket. Ez kritikus, az csak egy termékvonal rendelkező KKV-k számára. Két elv alapján próbálunk választ találni a kihívásokra. Egyrészt a büntetésekkel fenntartjuk eh, egyfajta elrettentést, ugyanakkor azonban azt is tudjuk, hogy a versenyszabályokat nem eh, nem arra találtuk ki, hogy megakadályozzák a vállalatok működését. Ezért nagyon komolyan vesszük a követelések behajtását, a büntetések megfizetését, és tájékoztattam a kollégáimat arról, hogy a 2006-ban elfogadott pénzbüntetés iránymutatások alapján hogyan járunk el, amikor jól megalapozott a büntetés felfüggesztésére vonatkozó kérelem ha egy cég nem tud fizetni, akkor a tények alapján 12 hónap eh, eh, halasztást eh, tudunk adni. A bizottság megvizsgálja a vállalat vagyonát, likviditását, az anyavállalat helyzetét, és a követelményeknek megfelelő vállalatok, akik képtelenek fizetni, csökkentést kapnak. Tehát számunkra megfelelő szintre csökkentjük a büntetést, és így kockáztatjuk, így, így korlátozzuk a csődbe menetelük kockázatát. De hát továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon keményen kell fellépnünk, és lehető legjobb és leghatékonyabb eljárásokra van szükségünk. Az elmúlt néhány hónapban elég sok vita folyt ezekről az eljárásokról. Én is sokat gondolkozom ezen, és továbbra is nagy figyelmet fordítok majd erre a kérdésre. Én gondolom, hogy a rendszerünk, amelyben a bizottság felelős, és a bizottság lép fel e, semleges objektív hatóságként, most szerintem ez a, ennek a rendszernek nagyon sok az érdeme, az előnye. Továbbra is megpróbáljuk majd javítani az eljárásainkat, de meg vagyok győződve arról, hogy a rendszerünk alapvető lényegi érdemeit eh, nem szabad megkérdőjeleznünk. A szakpolitikánk területén eh, két eh, fontos feladat vár ránk. Az egyik, fel kell vizsgálnunk a horizontális megállapodásokat, és ezzel kapcsolatban találkozom majd az önök koordinátoraival is a következő hetekben. A e, másik e, pont pedig a kártérítési keresetek kérdése. A horizontális megállapodások kapcsán már elindítottuk a konzultációkat, és nagy figyelmet fordítunk majd azokra a megállapodásokra, amelyeknek a célja a vállalatok, az európai vállalatok versenyképességének a növelése, az innováció erősítése. Úgy gondolom, hogy mi, ami pedig a kártérítési kereseteket illeti, úgy gondolom, hogy mi előtt egy csoportos kereseti modellt indítanánk el Európában, azért még sokat kell ezen gondolkoznunk. Vivian Reding és John Daly kollégáimmal együtt is beszéltünk erről itt a parlamenti meghallgatáson is. Az amerikai rendszert nézve látjuk azt is, hogy visszaélésszerűen túl sok pert indítanak ilyen csoportos keresettek kapcsán Amerikában, és túl nagy kártérítéseket fizettetnek meg. Ez pedig más területeken is előfordulhat, akár a fogyasztóvédelem területén. A bizottság meg akarja vizsgálni, hogy hogyan lehetne a kollektíve csoportos keresetek kapcsán a megfelelő kereteket kidolgozni. És a tervünk az, hogy a bizottság, két kollégám és én elsősorban, egy nyilvános konzultációt tartunk majd ősszel. És a nyilvános konzultáció után a bizottság kialakítja álláspontját, és kidolgozzuk a jogalkotási javaslatainkat. Az egyikről majd az antitrust, a monopól ellenes kártérítési keresetekről majd itt is be fogok számolni. 2009-es éves versenyjelentésünkben megpróbáltunk a válság kihívásaira választ találni. Először is olyan módon, hogy létrehoztunk rendkívüli állami támogatás keretét, így segítettünk a kormányoknak abban, hogy megfelelő válaszokat tudjanak adni a válságra. 2000 10 első hónapjainak a fő üzenete pedig az, hogy a bizottság tovább folytatja a munkát a versenypolitika területén, nagyon érzékeny mindarra, ami történik ebben a válságos időszakban, de érzékenyek vagyunk arra is, hogy megőrizzük az európai polgárok jogait, és továbbra is szabadok maradjanak a piacok, és legyen verseny. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Tudom, hogy meg akar, kávézni akart, hát most sajnos már mostanra kihűlt a kávéja. Ezzel azt akarja mondani, elnök azt, hogy túl sokáig beszéltem? Kérdezi a biztos. Itt van a listája azoknak, akik kérdést szeretne feltenni. Talán három képviselő kivételével mindenki szeretne kérdezni öntől. Egy percet kapnak a kérdésre, és utána maximum három percben válaszolhat a biztos úr tehát oda-vissza lesz egy kérdés, egy válasz, mert így jobb válaszokat kapunk. Felolvasom a listát, hogy mindenki tudja, kik szólnak. Pauline McCarthy, Antolin Sanchez Prezedo, Sophie Intveld, uh, Andreas Schwab, uh, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Liam Huangot, Annie Podimata, Vicky Ford, Thomas Mann, Jürgen Klut, Ramon Tremosa, Udo, you wanted to come in there, possibly, or oh, I'm not sure. You said Sanchez instead. Well, I have, I uh, have about 120... 120 kérdésem van körülbelül, de mivel a frakció egész jól képviselteti magát, Péter Szimen kollégám is kérdez majd valamit, úgyhogy lehet, hogy nem is kell, hogy engem is felvegyen a listára. Hát akkor Kerinc Peter Simon. Igen? Helyes, rendben is van így. Akkor az Udo átadta a helyét. Jean-Paul, tiéd az első lehetőség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, először is nagyon örülök annak, hogy ilyen kimerítő bevezetőt tartott, és a legfontosabb kérdésekre kitért, amelyekre a mostani évben foglalkoztunk. Nagyon örülök annak is, hogy a vállalkozások nehézségeire is utalt. Két kérdésem lenne. Az első kérdés, megszavazták ugye a szankciókat, és azt hiszem, hogy az ön véleménye vagy álláspontja is fejlődik. A szankció alapját az anya vállalat szintjén kell kiszámolni, és nem a leányvállalat szintjén. Aztán van egy másik kérdés, amelyre nem történt utaltás, utalás. a versenypolitika a mezőgazdaságban ön szerint mit jelent? Ugyanis ön is tudja, hogy a közös agrárpolitikával kapcsolatban most rengeteg gondolat született a reform kapcsán, és nagyon sokan beszélnek arról, hogy a klasszikus cégekre vonatkozó versenypolitikát hogyan lehetne a közös agrárpolitikában is érvényre juttatni. Tehát nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban elindult-e már egyfajta gondolkodás, vagy sem. Azt hiszem, hogy most még embrionális állapotban van ez a gondolat. Köszönöm szépen. Akkor, ha lehet, akkor minden kérdés után ö, ö, fel, válaszolnék. A szankciók kiszámításának alapja a 2006-os orientációk alapján történik, tehát ugyanezeket a kritériumokat alkalmazzuk ma is. Az egyetlen dolog, ami megváltozott, az az, hogy a válsággal sokkal több kérvény érkezett be, ugyanis sokkal több a fizetésképtelenség, úgyhogy a módszertant ehhez kell hozzáigazítani. A második kérdéssel kapcsolatban a válaszom röviden igen igenis beszélünk a versenypolitika, illetve a mezőgazdaság kapcsáról. Gondolok erre általános értelemben, és azzal kapcsolatban is, hogy van egy magas szintű munkacsoport, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Jó magam is, illetve Csolosz biztos úr, együttműködünk a kérdésben. A kap reformja pontosan olyan irányba kell, hogy fejlődjön, hogy a mezőgazdasági piacot a rendes piaci működéshez kell közelíteni, ugyanakkor nem szabad, hogy a versenypolitika ne érvényesüljön ezen a területen, de mégiscsak hozzá kell igazítani a versenypolitika céljait, az agrárpolitika különböző ágazataira, gondolok például a tejágazatra, a francia mezőgazdasági miniszterrel is beszéltem erről, hogy igenis lesznek versenypolitikai kritériumok, de lesznek kivételek is. És mi például a versenypolitikai főigazgatóságnál elkezdtünk gondolkodni arról, hogy melyek azok az országok, amelyek kivételt képeznek majd, például a teipari termékek tekintetében sokkal hatékonyabb lenne ugyanis, hogyha itt kivételeket alkalmaznánk a tejtermelők érdekében. Ez nem jelenti azt, hogy a verseny nem fog érvényesülni, de az biztos, hogy nem szabad, hogy az egyes ágazatokban problémákat generáljon a versenypolitikai kritériumok alkalmazása. Tehát a kettőt össze kell egyeztetni, megfelelő politikát kell alkalmazni, és általános értelemben is elmondom azt, hogy azért a mezőgazdasági politika nem par excellence versenypolitikai kérdés. Itt igazából a különböző termelési szinteknek az összehangolása lenne inkább a feladat a mezőgazdasági ágazatban. Nagyon szépen köszönöm, Ali. Nagyon üdvözlöm, hogy a bankrendszer szerkezet változását szorgalmazza, és ez fontos eddig az osztalék kifizetése kapcsolatosan születtek döntések, de miért nem foglalkoznak a személyzet számával, valamint sok esetben állami pénzekkel tartják életben a bankokat, ahol hatalmas bónuszokat fizetnek. Úgyhogy meg kell -e újítani a vizsgálatot, hogy hogyan működnek a befektetési bankok, és Írország kérte, hogy júniustól hosszabbítsák meg szeptemberig a bank garanciát. Mit gondol, mennyi ideig hajlandók meghosszabbítani végtelenségig ezeket a bankgaranciákat? Nos, a javadalmazás kérdése az nem lehet szabályozni közvetlenül az állami támogatásra vonatkozó szabályozáson keresztül, hiszen ez a bankok hatáskörébe tartozik. Persze figyelünk ezekre az ügyekre is, és nem csak mint versenyhivatal, vagy mint a versenyportfólió, a bizottság ajánlásokat dolgozott ki a banki szektorban érvényesülő javadalmazásra vonatkozóan. És nagyon sok esetben komoly gazdasági következménye volt ennek a múltban. És hát látjuk az etikai összefüggéseket, politikai problémákat is, amelyek összefüggésben állnak ezekkel a hatalmas bónuszokkal, de aminek jószerivel semmi köze az adott társaság tényleges eredményéhez figyelünk erre, és a tárgyalások során, amikor garanciákat vállalunk, akkor természetesen dönteni fogunk arról, hogy ez a rendszer, illetve meg fogjuk jegyezni, hogy ez nem felel meg az adott pénzügyi intézet, az adott pénzintézet egészséges állapotának, hiszen nem ö, találkozunk ilyennel. Ö, nagyon ö, fontos, hogy figyelemmel kísérjük, monitoring tevékenységet végezzünk mindenről, meg is vitatjuk ezt. Még nem kezdtünk Nyomozás, de nagyon szorosan nyomon követjük, mi történik ebben a szektorban, nem csak a verseny terület, hanem kollégám Michel Barnier is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nagyon oda fogunk figyelni a jövőben is, hogy mi történik ezen a területen. Írországgal kapcsolatosan, mint nagyon sok más tagállamban jelenleg kapjuk a kéréseket a garanciák meghosszabbítására, amelyeket a válság elején nyújtottunk. Mondtam már a prezentációmban, hogy különböző feltételeket határoztunk meg, minimális garancia árakat arra az esetre, ha úgy látjuk, hogy az alacsonyabb minősítésű intézet, pénzintézet jobb feltételeket kapott, mint egy olyan, amelyik sokkal jobb állapotban van. Ez nem logikus, hogy az állami garanciáknak köszönhetően adott esetben a problémás bankok jobb feltételeket élvezhetnek, mint az egyéb bankok, úgyhogy ezt korrigálni kell, és ugyanakkor elemezzük a körülményeket is amely indokolhatja a garancia meghosszabbítását. Általánosságban azt mondható, hogy ha a tagállami kérvény jogos, és ez hat hónapot kér, ez az általános szabály, akkor ezt engedélyezzük. Írország esetében szeptember végéig kérik a garancia meghosszabbítását, és ez egy Bianco garancia, amit a válság elején elfogadtunk, akkor Írország egy nagyon komoly válságban volt, legalábbis a bankszektor, és hát ez a mindenféle korlátozás nélküli garancia véget fog érni. Köszönöm szépen, Anthony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a biztos úrnak is a munkáját a gazdasági helyzettel kapcsolatban. Mondanék néhány szót. Szólt a phasing out-ról ezek időszakos segítségek, amelyeket biztosítanak. De mi a helyzet a transzparenciával? Gondolja-e, hogy ez adott-e? Ez nagyon szükséges a támogatások során. Van még egy kérdésem. Együttműködés a gazdasági tevékenységek során ez működik, és elegendő ez, hogy beinduljon a fellendülés? Mi a helyzet a 2020-as stratégiával. És még valamit a fogyasztókkal kapcsolatban. Horizontális vizsgálatra lenne szükség. És ősz végén kellett volna, hogy induljanak a konzultációk. Melyek lesznek a következő lépések? Köszönöm szépen a transzparencia a támogatások körében hát általában adott, ez átlátható. Természetesen minden alkalommal függetlenül kell vizsgálnunk, amikor pénzügyi intézetekkel foglalkozunk, meg kell nézni, hogy ez képviselhető, -e, megfelelő információkra van szükség, és hát a bankok nagyon komoly információkat is küldenek. Van olyan, aki ezt megpróbálja elmulasztani, de mi ehhez ragaszkodunk, és ez meg is felel ezeknek a restrukturációs terveknek. És nagyon komoly transzparenciát valósítunk meg az egyes esetekben is, és mielőtt az egyes bankokat vizsgáljuk a szerkezetváltozás során, megfelelő átláthatóságot kell teremteni, a piacon, és azt gondolom, hogy a következő hetekben megszülető jelentés ez biztosítja, és ebben támogatnak a kormányok is bennünket. És akkor igenis hozzájárultunk a gazdasági fellendüléshez, és hát ugye beszéltem rossz és jó állami támogatásokról már a bevezetőmben is, és hogyha felolvas az ember valamit, akkor az idézőjel nem mindig olyan jól hallatszik, tehát a jó támogatásokra gondoltam, és ilyenekre van szükség. A költségvetésekből kiindulva látható, hogy a mozgástér lényegesen kisebb lesz és ilyenkor meg kell határozni a prioritásokat és nagyon finoman össze kell hangolni az eszközöket, gazdasági növekedés, innováció, strukturálisan gyengébb területek, vállalatok támogatása, oktatás, hatalmas pénzmennyiségre van szükség, az embernek így még inkább megnő a felelőssége, és mi vagyunk az ellenőrző hatóság az állami támogatásokat illetően. És így természetesen sokkal szigorúbbnak kell lennünk minden olyan esetben, ami nem felel meg a szerződés előírásainak. És a 2020-as stratégiában is benne van ez, és nem csak konkrét döntéseket kell hoznunk, hanem minden érintettet, legyen az állami és magángazdasági szereplő, értesíteni kell, hogy milyen iránymutatások alapján hozzuk meg a döntéseinket. Van még egy összefüggés. A horizontális konzultációkat is említette a kérdésében. Ez az év második felében történik meg, most időpont még nincs, de 2011 elején már meg kell, hogy szülessenek a következtetések, és hogyha a bizottság majd levonta ezeket a horizontális következtetéseket, akkor az a célom, hogy a bizottságnak, a tanácsnak, parlamentnek bemutassam mindezt, hogy hol sérültek adott esetben a hatáskörök. Szofi, nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm biztos úr az első látogatás alkalmából a bizottságunkban az elmúlt év jelentésével kapcsolatban én voltam a raportőr. Sok kérdésem van. Az első az inkább a módszert érinti. Elmondta a meghallgatása során, meg ma is, hogy nagyon érdekelt abban, hogy együttműködjön az Európai Parlamentben. Mi a parlamentben márciusban hatalmas többséggel elfogadtunk egy állásfoglalást az előző versenyképességi jelenségről. Nagyon specifikus, pontos kérdésekkel, kérésekkel, és nagyon hálásak lennénk önnek, hogyha választ is kapnánk ezekre lehetőség szerint írásban, mert akkor tudjuk igazán értékelni, hogy a bizottság hogyan gondolkozik a mi indítványainkról és kérdéseinkről. A második megjegyzésem, ha megnézem az ez évi jelentést, akkor azt tűnik fel, hogy ez inkább felsorolása azoknak a lépéseknek, amelyeket a bizottság tett, azonban nincs benne hatékonyságelemzés, nem értékelik az eredményt. És azt szeretnénk tudni, hogy milyenek az eredmények az adott intézkedések nyomán, hogy hatékony-e a politika. És hát ez az Európai Bizottságnak a kizárólagos hatásköre a versenypolitika, és az időnk kevés, és ezért kell ezt megkérdezni. Úgyhogy abba is hagyom, elnök asszony. Azt gondolom, hogy amire mindenképpen szükségünk van, hogy tudjuk, hogy mennyire hatékonyak ezek az intézkedések, és ad, biztosít-e, vagy, vagy valamilyen módon okoz-e torzulást a pénzügyi szektorban. Én azt mondta, hogy most lassan megérkeznek a számok a tagállamokból, de elmondtuk már az állásfoglalásunkban, hogy tényleg meg fogják ezeket a számokat úgy nézni, hogy ezek alapján szülessenek meg a döntések. Úgyhogy lesz egy független elemzés, és a végső kérdésem a nagyon sokszor ismételtük a kérdésünket, hogy nagyon szeretnénk tudni, hogy a bizottság szektorálisan is elvégzi a vizsgálatot, és ha nem, akkor miért nem? Köszönöm szépen. Az első kérdéssel kapcsolatosan természetesen minden felvetett kérdésre fogok választ küldeni írásban. Tényleg nagyon ö, ö, ö, jó anyag van nálam, úgyhogy ezt egy levélben át fogom küldeni az önök bizottságának. A 2009-es jelentésre vonatkozóan Ön azt kérdezi, hogy miért nem tartalmaz az értékelést. Hát valószínűleg azért nem, mert még nem vagyunk a végén hanem benne vagyunk a közepén, amikor ezt az eszközt elfogadtuk a válság elején, úgyhogy még talán túl korai sajnos, túl korai még elvégezni az értékelését ennek az eszköznek és hogyan használtuk ezt a különleges kivételes eszközt. Ugyanez vonatkozik a torzító hatásra is, az állami támogatások esetleges torzító hatására. De én nem fogom azt javasolni a bizottságnak, hogy a döntésünket arra alapozzuk, hogy hogyan tudunk eh, kilépni ebből a különleges helyzetből. Az időszakos keret az fontos, és azt szem előtt kell tartani. És nagyon sok okunk van, és ezeket önök is meg fogják érteni. Amikor azt kérdezem a tagállamoktól, hogy gondolják-e, hogy folytatni kell -e ezt a rendkívüli rezsimet, a fele azt mondja, hogy igen, a másik fele meg azt, hogy nem. Na most, amikor én találkozom, és így volt ez ma délelőtt is, találkozom valamilyen munkaadói szervezettel, akik azt mondják, hogy tartsák meg ezt az időszakos keretet százszázalékosan, akkor a másik azt mondja, hogy azonnal töröljék el ezeket az ideiglenes intézkedéseket. Szóval nagyon sok az input, olyan, mint egy sztereoldás tulajdonképpen, a zene, ami jó egyébként zene esetében, de végül is a szerzemény címe az az én felelősségem, meg a kollégáimé, és hát ez nem a tagállamok írják ezt a muzsikát. A másik dolog hogy van egy nagyon hasznos eszköz, és ezt nem lehet exante bejelenteni néha, például a gyógyszeriparban volt ilyen vizsgálat helyszínen, és itt nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor használjuk a mi kompetenciánkat, hatáskörünket, hogy három, négy, öt szektorális vizsgálatot végezzünk a humán erőforrásra vonatkozóan, stb. Olyan szektorokban, amelyek tényleg hozzáadott értéket teremtenek az erőfeszítéseknek köszönhetően. Ez nagyon-nagyon időigényes, de figyelünk, illetve figyeljen arra, amit mondtam, hogy nem jelentjük be mindig ex ante, hogyha valamilyen komoly szektorális vizsgálatot kezdünk vizsgálni ahol már megfelelő inputtal rendelkezünk a vizsgálat megkezdéséhez. Andreas? Biztos úr, nagyon szépen köszönöm elnök asszony a szót. Először is azt szeretném elmondani, hogy ön, aki a versenypolitikáért felel az Európai Bizottságban, nagyon sokkal jobban képes arra, hogy elmagyarázza a lépéseket, mint ez a múltban történt. És ez a gazdasági nehézségek közepette nagyon fontos hogy maradunk-e a versenypolitikánál a támogatásokkal kapcsolatban, vagy nem, de ez csak akkor működik most, ha megfelelően megmagyarázzuk a politikánkat, úgyhogy ezt gondolom, hogy fontos lenne szem előtt tartani. Az elmúlt hetekben azt mondta, hogy önök a verseny őrei, és nem kérnek bankgaranciákat, amikor kartelbüntetést kell fizetni tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre azonban, és néhány kollega felhívta erre a figyelmet, a 2008-as versenyképességi jelentésben bejelenték, hogy egy külön szabályozást fognak bevezetni, amire már rákérdezett a kollégám. Tehát az ilyen monotermék üzletek esetében lesz-e ilyen különleges szabályozás? A második kérdés, ami a humán erőforrást illeti, én a költségvetés jelentés készítője vagyok, és én felajánlottam, hogy támogatjuk a, a, az önök vizsgálatát. Fontos lenne egy nagyon tiszta ö, piacelemzést. Azt válaszolta, hogy nincs elég ember hogy teljesítsék ezt a kérést. És még egy kérdés, az elnök asszony már az órájára mutat. Maradt még valami a 2008-as jelentésből, mégpedig az, hogy az alapjogok átvétellét nem kell-e, most, hogy az alapjogi karta bekerült a Lisszaboni szerződésbe, ez nem tesz -e szükségesé bizonyos módosításokat, ugyanis bizonyos vállalatoknak nagyobb garanciát nyújt a tulajdonlásban az alapjogi karta. Köszönöm. Nagyon sajnálom, hogy sürgetek mindenkit, de, és hát persze a végén jelentkezőknek ugyanúgy joguk van kérdezni, mint azok, akik először szólnak. Biztos úr, ő ugye ért spanyolul? Először is csak egyet tudok érteni azzal, hogy ebben a gazdasági szociális helyzetben nagyon nehéz, nagyon fontos, hogy mindent elmagyarázzunk, hogy miért, milyen intézkedést hozunk, minek milyen előnyei vannak, és ezt meg is teszem. Ez így is van. Nagyon sok konferenciát, nyilvános rendezvényeket tartunk, és én magam is február óta nagyon sok ilyenen vettem részt. Ha összeszámolnám, hát nagyon sok ilyen nyilvános rendezvényen voltam ott, aztán plusz még a hivatalos ülések, és azok a vállalatok, amelyek csak egy terméket állítanak elő, ugye ez a mono terméket előállító vállalatok, ezek, ez persze, hogy figyelek ezekre. figyelek, hogy a jelenlegi iránymutatások hogyan működnek a szankciók ő esetében. Itt van a Dirams eset jelenleg, amivel szembesülünk. Néhány hete sikerült itt megoldást találni. Nem is igazán tudom, hogy ismerik el, és azután lesznek egyéb döntések is már a jövő héttől kezdve, és akkor természetesen a múltból folyamatosan tanulunk, és eljutunk egy olyan pontra, ahol ugyanazt tesszük, amit már korábban is tettünk fizetésképtelen vállalatok esetében. Akkor a szankciók kiszámítása az még tovább finomodik, még inkább finomra hangoljuk majd. És a rossz fizetőképesség esetén ez már többször felmerült, nem történt ez olyan régen, de nem fogom elfelejteni. És hogyha az Európai Parlament és be kíván ebbe tekinteni, hát az nagyon helyes, ezt meg kell beszélni, a nyilvánosság előtt persze mm, nem kérek több erőforrást a főigazgatóságom számára, mert ha mindenki ezt tenné, az nem lenne ideális. De ha a parlament vállalja ezt a szerepet, hát annál jobb önök sokkal több érvel is tudnak szolgálni, hogy miért kell nekünk több pénz. És még valami az utolsó kérdéssel kapcsolatosan. A, jól emlékszem, akkor azt kérdezte, hogy a, a versenynormák hogyan ö, ö, egyeztethetők össze az emberi jogi kartával, illetve hogy nem kell -e ezt hozzáigazítani. Hát először ö, foglalkozom ezzel a kérdéssel, úgyhogy eddig még nem tudtam megállapítani, hogy itt valami hatalmas következtetéseket kellene emiatt levonni, de majd utána fogok gondolni, mert fontos kérdés. Nagyon köszönöm, Szilvi. Jó napot kívánok, biztos úr. Örülök, hogy ismét itt van körünkben. Ez egy nagyon jó párbeszéd amit eddig folytatunk egymással, és amikor azt mondja, hogy a mezőgazdaságban nem versenyről van szó, ebben egyetértek, de a versenynek hozzá kell ahhoz járulnia, hogy legyen több vásárló, több vevő. És ezt szeretném az ön figyelmét is felhívni erre, hogyha így módon koncentrálódnak a vásárlók, akkor nem tudom, hogy hogyan lehet szabad versenyt biztosítani. És még valamit a forrásokkal kapcsolatosan írásban is el fogjuk juttatni a kérdést. Ugye voltak olyan híresztelések, és azt mondta, hogy erre nem tud igazán válaszolni, de gyakran így kezdődnek a vizsgálatok, hogy úgy összejönnek New Yorkban, hogy elkezdjenek spekulálni, a mi közös pénzünk ellen. Nem gondolja, hogy ezeknek az illegális egyeztetéseknek véget kell vetni valamiféle vizsgálatokkal? Hát nézzük meg, hogy mi minden történik. Köszönöm szépen. Szeretnék erre most válaszolni. Gozász úrnak is már hasonló választ adtam. Ugyanis ez a mezőgazdasághoz hasonló helyzetű terület, valószínűleg ezt a területet is majd nyomon kell követni, meg kell vizsgálni, hogy nem lesznek-e problémák. De ez attól is függ, hogy a termelőktől milyen kérvényeket fogunk kapni, és ugyanakkor a versenypolitikai főigazgatóság is kiadott közleményeket azzal kapcsolatban, hogy milyen mozgásteret biztosítunk azok számára, akik hatékonyabb tárgyalásokat szeretnének megvalósítani a gazdák részéről. Tehát itt igazából nem egy kötelező érvényű anyagról van szó, hanem ez inkább egyfajta iránymutatás, mert nem akarjuk, hogy az asztal túlsó felén ülő tárgyaló partnereink szempontjait egyáltalán ne vegyünk figyelembe. De ugyanakkor a nemzeti versenypolitikai hatóságoknak is fontos szerepe van ennek a kérdésnek a rendezésében, és még azt hiszem, hogy nem sikerült mostanáig, legalábbis amennyire én tudom, sem a közelmúltban, sem most olyan bizonyítékokat találnunk, amelyek azt mutatják, hogy európai szintű vizsgálatra lenne szükség de az is igaz, hogy kb. heti kapcsolatban állunk azokkal a versenypolitikai hatóságokkal, amelyek nemzeti szinten vizsgálják a kérdést. És igen, igen, igen, igen, igaza van. Felvetettem az amerikai hatóságokkal is ezt a kérdést, de itt nem hiszem, hogy verseny probléma van, inkább a belső piaci irányelvekhez hasonló helyzetről számolhatok be, de igazából nem vagyok szakértője ennek a kérdésnek. Ez, mint olvas, újságolvasó ember válaszolom. Most, hogyha felteszem régi sapkámat, amely a monetáris biztosi sapka volt. Nem fogjuk megváltoztatni a világot egyik pillanatról a másikra, ez biztos. Filip. Filip, köszönöm szépen. Biztos úr, lenne egy kis kérdésem, megint csak a állami garanciákkal kapcsolatban. Ön is tudja, hogy vannak problémák, de nem beszélt arról, hogy konkrétan hogyan fogjuk tudni megoldani azokat a versenytorzító hatásokat, amelyeket az állami garanciák, a bankoknak adott állami garanciák okoztak, és hogy az Európai Központi Bank is nem konvencionális eszközökkel segítette a bankrendszert a válságban. Ami pedig a szénbányákat illeti, hogyha kivizsgálják ezt az ügyet, az Európai Parlamentet bekívánják-e vonni a vizsgálati folyamatokba, vagy sem. És ha igen, hogyan? Most az is biztos, hogy itt vannak domináns pozíciók az élelmiszeripari láncban is, és ugyanakkor talán nem lenne itt az ideje annak, hogy kivizsgáljuk azokat a versenytorzító hatásokat, amelyeket bizonyos tagállamok adópolitikája okozott? Válasz. Ami a verseny torzító hatásokat, illetve az állami garanciákat illeti. Nos, hát 2008 végén vagy 2009 elején elfogadtunk orientációkat az árak, illetve a feltételek tekintetében, hogy az állami garanciák mennyire összeegyeztethetőek azokkal a kritériumokkal, amelyeket most a válság kapcsán alkalmaztunk, és ugyanakkor a nemzeti programokat is elemezzük, és megvizsgáljuk azt, hogy vannak-e olyan nemzeti programok, amelyek nem állnak összhangban az általános iránymutatásokkal, nos akkor elmondjuk ezeknek az országoknak, hogy itt ki kell igazítaniuk a rezsimüket, hogy ne legyen versenytorzító hatása az állami garanciáknak, és ugyanakkor minden egyes esetet megvizsgálunk, egyébként több ilyen eset is volt, amelyeket egyéni elbírálás alá vetettünk. De kb. 40 esetről tudok, amelyekben konkrét döntést kell hoznunk a következő hónapok során. Nézzük a szénbányászatot. Itt nem vizsgálatra van szükség. Igazából a szénre vonatkozó adóbevételek kérdését vizsgáljuk, és ezzel kapcsolatban lesz egy, rend, egy tanácsi rendelet, tehát most egy rendelet tervezeten dolgozunk, két hét múlva fogják ezt beterjeszteni. Ha jól tudom, akkor ez a július 6-ai ülésre kell, hogy elkészüljön, és akkor most elkezdődik majd a vita erről, és ugyanakkor ugye a tanácsban egyhangú döntésre van szükség, és a parlamentnek is megvan a maga szerepe. Azt hiszem, hogy itt a parlamentnek egy véleményező szerepe lesz, és a tanácsnak kell dönteni ebben a kérdésben. Természetesen részletekkel csak akkor szolgálhatok, amikor majd a bizottság is nyilvánosságra hozza ezt a dokumentumot. A vizsgálatokkal kapcsolatban én annyit mondtam, hogy nem kívánok előre olyan vizsgálatokat bejelenteni, amely bizonyos cégek helyszíni átkutatását is magába vonja. Nem fogjuk azt mondani előre, hogy egy bizonyos ágazatban vizsgálatokat kívánunk indítani, Biztos, hogy egyébként lesznek ilyenek, már csak azért is, mert korábban nagyon jó eredményeket hoztak ezek az ágazat szintű a vizsgálatok. Figyelünk, ugyanis az Európai Unióban van egyfajta joggyakorlat, amely kimondja, hogy az adók, amennyiben minden tagállamban azonosak, azonos jellegűek, de azoknak a szintje különböző lehet. Persze vannak olyan adónemek is, amelyeket összehangoltunk. Most ez logikus vagy nem? Hát, az más kérdés. Szerintem nem teljesen logikus, főként akkor, hogyha van egy jól működő belső piacunk. De hát a joggyakorlat az ezt mutatja. Én is egy kérdést szeretnék feltenni. A bizottságnak volt egy jogvitája Franciaországgal, a francia államvasutak társaságával szemben, ugyanis a bizottság azt kérte, hogy státuszát változtassa meg a francia államvasutak, ugyanis ez versenytorzító hatást ért el a piacon, amikor bankéterekhez jutott. Hát szerintem egy kicsit maximalista hozzáállás volt ez, ugyanis amikor a versenyre való nyitásról olvasunk az európai jogszabályokban, akkor nem, nem olvashatjuk azt, hogy privatizációt kellene végrehajtani, és hogy a státuszt meg kellene változtatni. Ami pedig az állami cégekre adott állami garanciavállalást illeti, ezek azért néha nagyon is megalapozottak, ugyanis nincsen saját tőkéjük, és hogyha nincsen állami garancia mögöttük, akkor nem tudják a közszolgáltatásaikat végezni. Szocialistaként, de nem zavar ez, de szerintem még Jean-Paul Gauzes sem, sem hiszem, hogy ez zavarna, hiszen ő gollista párti, de bizonyára liberálisokat zavarná ez a gondolat. A bizottságban európai ö, bározó bizottsági elnök úr már ugye nagyon sokat beszélt arról, hogy hogyan kellene megreformálni a közszolgáltatásokat. Ne haragudjanak. Tegnap másfél órát beszéltem erről, itt a parlamentben, egy másik teremben, Simon úr is ott volt, és azt hiszem, hogy eléggé világosan kimondtam, hogy milyen elvek vezérelnek, és hogy ezeket hogyan kívánom továbbfejleszteni. Természetesen le lehet folytatni itt is ezt a vitát, de ezt 5 percben nem fogjuk lezárni, az biztos. Ami az SNCF, tehát a francia államvasutak kérdését illeti, tisztelt Képviselő úr, a bizottság nem kérte azt, hogy megváltoztassa a státuszát a francia államvasutak. Ezt még egyébként az elődöm írta alá. Azt hiszem, hogy a régi bizottság, korábbi bizottság utolsó napjaiban, de azért az újságokat olvasom, és pontosan tudom, hogy mit tartalmaz ez a levél. Nem státuszváltást kért a bizottság, hiszen az minket nem érdekel, hiszen teljesen mindegy számunkra, hogy magáncégről van szó, vagy állami vállalatról, ebben semlegesnek kell maradni. A lényeg az az, hogy van-e versenytorzító hatása, vagy sem, amennyiben van mögötte állami garancia. És vannak más cégek, amelyek mögött nincsen, akkor ez verseny szempontból mindenképpen aggályos és ezt egyébként a tanács döntötte el, hogy a francia államvasutaknak valamit tennie kell annak érdekében, hogy liberalizálja a piacot, és amennyiben a liberalizáció összeegyeztethető a privilégium helyzettel, tehát a domináns helyzetekkel, akkor azért az egy eléggé aggályos privatizáció lenne, hát akkor azt meg kellene vizsgálni, hogy ez pontosan mit is jelent egész egyszerűen azt szeretnénk, hogy ne legyen diszkriminatív az állami támogatások rendszere, és ez egyébként tökéletesen megvalósítható, akár magán, akár állami részvénytársaságról van szó, például Spanyolországban, hazámban vannak, vannak magánbankok, és vannak takarék szövetkezetek, amelyek nem magán vállalkozások, hanem minden egyes jogász máshogy definiálná őket, tehát ez eléggé nehézkes, de mégiscsak a piacon egyenlőképpen kell, hogy fellépjenek, mert különben nem tudjuk azokat a közjavakat szolgálni, nem tudjuk azokat a közszolgáltatásokat biztosítani, amelyek például a vasútársaságok esetében elvárhatóak az állampolgárok részéről. Köszönöm szépen. Your translation system. Δύο σύντομες ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη αφορά στη λειτουργία των οίκων lenne. Nagyon sok kritika volt azzal kapcsolatban, hogy a hitelminősítő intézetek egyre fontosabbá válnak Európában, és ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy elég kevés van belőlük. Nos hát itt versenypolitikai szempontból is oda kell figyelni erre a kérdésre. Nem tudom, hogy vannak-e tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy milyen hatásokat gyakorolhat az, Európá, gyakorolhat az európai piacra a, a hitelminősítő intézetek koncentrációja. Aztán az antitrust jogalkotással kapcsolatban is lenne egy kérdésem, ugyanis itt a bankok összeolvadása, fúziók és így tovább, ezekben a helyzetekben egyre inkább a monopóliumok kialakulásához vezethet. Nem tudom, hogy ez az ön számára aggályos e vagy sem, és lehet-e valamit tenni annak érdekében, hogy ezt a folyamatot megakadályozzuk. Köszönöm. Muchas gracias. Elnök, köszönöm szépen. Ami a hiteminősítő intézeteket illeti, nos hát ezekkel kapcsolatban megpróbálunk rendet teremteni. Úgy vélem, hogy ebben az esetben nagyon fontos az, hogy jogi eszközökkel lépjünk fel, és ne esetről esetre vizsgáljuk meg a helyzeteket. A parlament is korábban, illetve az Európai Bizottság, a korábbi Európai Bizottság is így járt el. Nagyon fontos volt ugyanis számunkra az, hogy az összeférhetetlenséget elkerüljük, és az Európai Bizottság egyébként nem olyan régen azt is elmondta, hogy megfelelő időpontban be vezetni az európai ö, hitelminősítő intézetekre vonatkozó jogi kereteket. Itt nem szoros értelemben vett versenypolitikai problémáról van szó, ugyanis mind azok a negatív gyakorlatok, amelyeket láthattunk a válság kezdete óta nem igazán versenypolitikai probléma. Itt igazából pont arról van szó, hogy nincsen egyáltalán verseny, és a bankok működése szempontjából ugye valóban vannak fúziók, ezek néha segíthetik a bankok működését, de vannak olyan esetek is, amikor nem hasznosak a fúziók. Például vannak nagyon is ismerté vált esetek, de Ugyanakkor nem hiszem, hogy az európai államok nagy többségében aggodalomra lenne ok, amiatt, hogy bankmonopóliumok alakulnának ki. Persze a pénzügyi piacok kapcsán nagyon sok kérdés vetődik fel, de szerintem most a legnagyobb probléma bizony, bizonyára nem a monopóliumok kialakulása. A koncentráció az jelenthet kockázatot, főként Amerikában, tehát az Atlanti óceán másik partján, ugyanis ott egyre kevesebb bank van, és ezek gyorsan össze is olvadtak a válság alatt. Európában azért itt maximum öt bankról beszélhetünk, és ezek nagy bankok, amelyek rosszul állták a sarat a válság során, de több száz bank van, amely a, nagyon is jól tudott működni a válság alatt is, és majd a következő idők során megláthatjuk azt, hogy kialakulhatnak-e kockázatok vagy sem, de én nem hiszem, hogy a domináns politika vagy monopóliumok kialakulása lenne most a legnagyobb gond, most azért vannak nagyobb problémáink is. Viki, köszönöm szépen, nagyon jó volt hallani önt, mert ön ugye a, versenyt össze, a versenypolitikát összekötötte a növekedés kérdésével, és azzal, hogy a növekedés eléréséhez befektetésekre van szükség, már pedig a befektetések elől el, le kell bontani az akadályokat, és ebben egyetértenek a különböző frakciók is. Az Egyesült Királyságban a versenypolitikai hatóság nem olyan régen a tőkével kapcsolatos költségek kapcsolatban egy vizsgálatot végzett a befektetési piacokon. Nem tudom, hogy hasonló jellegű a tanulmányt önök európai szinten megkívánnak-e, lekívánnak-e folytatni, és hogyha a verseny nem eléggé jó, akkor az véleményem szerint azért van, mert a befektetési banki piacon túl kevés a piaci szereplő. Aztán lenne egy másik fontos kérdésem is, amelyről már sokszor beszéltünk, és amelyben szintén egyetértés van pártok között, itt a parlamentben, itt a nagy cégekről van szó. Hogyha pénzügyi év végéig a kisebb tagállamok, illetve a nagyobb tagállamok egymással hitel szempontból összeütközésbe kerülnek, akkor hogyan fog, hogy nem, nincs -e olyan kockázat, hogy a kisebb tagállamok ebből rosszabbul kerülnének ki? Válasz. Amennyiben a bizottság büntetést kíván alkalmazni, akkor várnunk kell, megvárjuk, hogy a bíróság hogyan dönt. Amennyiben úgy dönt a, bizottság, a bíróság, akkor lehet, hogy vissza kell majd küldeni a pénzt a cégeknek. Amennyiben a bíróság, a bizottság álláspontja mellett dönt szép végéig, akkor ezt a cég, ezt a pénzt vissza kell-e adni a tagállamnak, vagy sem? Hát szerintem jobb lenne, hogyha itt maradna az a pénz, hiszen a munkát itt végeztük el Európában. De hát azért a szabályok szabályok, és azokhoz kell tartanunk magunkat. Az első kérdéssel kapcsolatban, hát nem ismerem pontosan ezt az esetet, megpróbálom majd megnézni azt, hogy hogyan tudunk együttműködni az Egyesült Királyságbeli a hatóságokkal, milyen vizsgálatokat végeznek ők. Mi nekünk vannak eseteink, amelyeket vizsgálunk, a MIVSZek, amelyek a hitelkártyákra vonatkoznak, van egy egyezményünk a Mastercarddal, és egy majdnem tető alá hozott megállapodásunk a Visa céggel, másokkal viszont nem sikerült megállapodásra jutnunk, tehát a helyzet az, hogy nem fogjuk tudni megoldani az összes problémát egyszerre. Bizonyos kártyáknál vannak díjak, másoknál nincsenek. Az egyik legfontosabb kérdés nem csak versenypolitikai szempontból, hanem a következő évek során a Michel Barnéval együtt bizonyára az lesz, hogy a SEPA ügyeket hogyan is fogjuk tudni intézni. Ezt el kell tudnunk érni, és Michel Barnier-tól azt kértem egy levélben, ebben már válaszolt is egyébként azonnal és pozitívan, hogy együtt kell működnünk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy a SEPA rendszer miért nem működik, mik az akadályok, hogyan lehet ezeken felülemelkedni, hogy itt jogalkotási problémák vannak-e, vagy versenypolitikai kérdések állnak a probléma hátterében. Igazából persze tudjuk, hogy nem ez a leggyorsabb módszer, de dolgozunk rajta, és megpróbáljuk megoldani a helyzetet. Itt nem csak egy fizetési rendszerbeli kérdésről van szó, hanem a bankszektoron, beli, bankszektoron belüli ö, díjak kérdése nagyon érdekes. Ugyanis ö, Bizonyos esetekben versenypolitikai kérdésről van szó, más esetekben inkább fogyasztóvédelmi kérdésről, és nagyon sok nemzeti versenyhatóság is foglalkozik ezzel a kérdéssel nemzeti szinten, hiszen a rendszer nem tökéletesen határokon át nyúló rendszer, de az is igaz, hogy Európában van egy európai fizetési rendszerünk, amelyről viszont európai szinten kell, hogy határozzunk. Nekem is lenne egy kérdésem mondja az elnök. Heten akartak még kérdést feltenni, tíz percünk van. Ön szerint mindegy, mindenkit felszólíthatunk? Igen. Jó, akkor most csoportosítani fogjuk a kérdéseket. Thomas. Thomas ma lesz az első. Köszönöm szépen, biztos úr. Az Európai Unióban sok területen azt tapasztaltunk, hogy az emberek nem követik az intézkedéseinket. Azt mondják, hogy jó, ezek a nagy mentőcsomagok a bankoknak szólnak, a nagyvállalatoknak, nem a kis embereknek. Igaza van a fúzió fontos kérdés. De hogyha nagyon nehéz felismerni azt, hogy egyáltalán milyen pénzügyi termékek léteznek, ez nehéz. Ezért kérdezem, hogy a bankok átalakítását célzó intézkedések kapcsán mindent megengednek az univerzális bankoknak, vagy követelik, hogy a kulcskompetenciákra korlátozzák a tevékenységüket. Az állam kormányfők, pénzügyminiszterek sokszor hétvégén ülnek össze, ugye amikor is ez történt, és akkor ott marad az, hogy gyorsan eldöntenek valami, de hiányzik az, e, az iránymutatás Nincs egy triumvirátus, akik azt mondják, hogy önnel együtt Oli Rén, akit szintén ismerek, és Michel Barnier, tehát hogy önök hárman nem tudnának együtt alkotni egy ilyen gazdasági kormányzatot az Európai Parlament kontrollja mellett? Köszönöm, elnök asszony. Harmónia úr, szeretnék visszatérni Podimata kolléganő első kérdésére, a hitelminősítőkre vonatkozott ez. Itt ezt ön úgy jellemezte, hogy kompetencia, hiány jellemzi ezeket. Ez nem elég ez válasz számomra. Itt oligopolisztikus viszonyok vannak, három nagy hitelminősítő uralja a piacot, és időközben már a média is leszámolt erről hosszában széltében, hogy mennyire áttekinthetetlen a helyzet, és mennyire befolyásolják a hitelminősítők egyes vállalatok vagy szervezetek e, piaci pozícióját. Ez így verseny probléma is, és szeretném meghallgatni, mi a véleménye erről talán még szólhatna az államok vagy az államkötvények minősítéséről is. Szerintem az ilyen piaci helyzetre tekintettel észszerűbb lenne, hogyha az LKB teljesen figyelmen kívül hagyná a hitelminősítők ítéletét. Üdvözlöm, biztos úr itt nálunk. És engedje meg egy kérdést, hogyha válságos időket élünk, és a gazdaság most nagyon lassan kezd lábadozni, ezért elkezdenek előbb-utóbb folyni a hitelek. De Spanyolországban még nem ez a helyzet. Spanyolországban azt látjuk, hogy még mindig csökkenő mértékű a hitelezés, a lakosság és a vállalati egyaránt. Spanyolország nem azt a rendszert választotta, amit sok más tagállam alkalmaz, a bankrendszer rendbehozatalához, a bad bankek létrehozását, amiben belepakolják a toxikus papírokat, és akkor ezt a veszességet leírják. Spanyolországban az áll a bankszektor rendbe tételével kapcsolatban mi egy más utat követtünk, és önnek mi a véleménye? Nem kellene az Európai Uniónak vagy a bizottságnak aktívabban közbelépnie az európai rendszerek érdekében? Köszönöm szépen. Mindenek előtt van úrnak szeretnék válaszolni. Nagyon nehéz um, kialakítani egy doktrínát, hogy most milyen legyen a bankmodell, hogy legyenek univerzális bankok, vagy lakossági bankok, befektetési bankok, hiszen minden ország, um, minden kultúra más sajátosságokkal, egyéni jellemzőkkel rendelkezik, uh, történelmi okok miatt is. Uh, ami viszont világos kell, hogy legyen, az az, hogy minden pénzintézetet jól kell szabályozni, és megfelelő felügyelet alá kell helyezni a pénzintézeteket ugyanis a kockázatok, amelyek jelentkeznek az ilyen pénzintézeteknél, nem csak, hogy a felügyeletek, a bankfelügyeletek kell, hogy erre odafigyeljenek, hanem a, a felügyeleti struktúrát úgy kell már eleve kialakítani, hogy meg lehessen akadályozni az ilyen válságok kialakulását, és tekintetek lenni ugye az adott struktúrára, hogy van, ahol külön válik, van lakossági, vagy befektetési bank, vagy van, ahol univerzális bankok vannak. Azt hiszem, hogy ha három biztos, aki felel a versenyért, illetve a belső piac kérdéseért és a gazdaságért, naponta konzultálnak időnk a kabinet főnökeink szintjén folyik ez a konzultáció, van, amikor a szolgálatok között van, amikor maguk a biztosok tárgyalnak, de hát mindenképpen kell ez a konzultáció és hogy a gazdasági irányítás ez a három biztos végeze, hát ez elég sok lenne a bizalmatlanság. A hitelminősítőkkel kapcsolatban. Ugye a verseny kapcsán is sokszor látunk nem igazán kompetens megoldásokat, és én azt mondtam, hogy az ilyen hibákat korrigálni kell. A parlament is véleményt nyilvánított eh, a kérdésről, és a bizottság kezdeményezéseit eh, majd önök is készhez kapják, hiszen szükség van változtatásra minősítelminősítőkkel kapcsolatban. Eh, másik kérdés az állam adósságok minősítésének a kérdése. Hát megvan erről a véleményem, hogy mi lenne a megfelelő szint, hol, milyen szinten kellene minősíteni az államadóságokat, erről elég határozott véleményem van. De azt nem tudom biztosan, hogy meg lehetne akadályozni azt, hogy a piacok, amelyek ugye felvásárolják az államkötvényeket, elsőleges vagy másodlagos piac, hogy ezeken a piacokon meg lehetne akadályozni, vagy meg lehetne előzni azt, hogy a piacok hát nagyon is odafigyeljenek a hitelképességre, hiszen a befektetők számára minden tagállamban ez a legfontosabb. Vannak különböző kezdeményezések, fontos kezdeményezéseket dolgoztak már ki, ezek itt vannak az asztalon, és ezek máshogy definiálják a kockázatokat, és máshogy kategorizálják a kockázatokat. Viszont a piacok saját maguk fogják meghatározni, hogy kiben vagy melyik országban bíznak, és kiben nem. Hát ez, ez a realitás. Tremuza úr is egy sor nagyon érdekes dolgot mondott el, és a spanyol parlamentben ezekről folyik a vita. Ami a bizottságot illeti, az Európai Bizottságot illeti, itt Spanyolország, Finnország, Írország, Lettország, bármelyik tagállamról is legyen szó, ahol problémák jelentkeznek, ahol támogatásra van szükség, mindig összhangban természetesen az állami támogatás, támogatásokra vonatkozó szabályokkal. Hát ezekben az országokban is válság idején is be kell tartani a szabályokat, hiszen 2008-ban és 2009-ben is az elfogadott versenyszabályokat Spanyolország is kell, hogy alkalmazza és betartsa. Köszönöm szépen, Liza Ferreira az első hozzászóló a következő csoportban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, a parlament kidolgozta már a véleményét arról, hogy a nagy bankok esetében, ahol el kell indítani a fizetés képtelenségi eljárást, milyen rendszert lenne célszerű működtetni. A válság eredményeképp tulajdonképpen a mm, polgárok és a kormányok is egyre még inkább kételkednek abban, hogy a bankok helyesen járnak -e el, vagy hogy egyáltalán meddig terjedhet a mentő, amit kapnak a bankok, illetve a vállalatok. Először is a bizalmi problémákat kell megoldani. El tudnám mondani nekünk, hogy milyen mechanizmus segítségével lehetne helyreállítani az európai intézményekbe vetett bizalmat, és hogyan lehet megakadályozni azt, hogy a nagyon hatalmas és túl nagy bankok szabályozzák meg a szabályokat. Azután még egy dolog, a plusz költségek, amelyek majd most a, bank, amelyeket a bankoknak kell megfizetni, nem jelenti majd azt, hogy a bankok áthárítják ezeket a költségeket, és magasabb kamattal nyújtanak hitelt. Tehát mindig a gyengébbekre próbálják áthárítani a költségeket. A versenypolitikában is eh, esetleg eh, szükség van kiigazításokra, hiszen eh, nagyon brutális dolgok történtek, és azt is meg kell néznünk, hogy milyen eltérő a verseny hatása a különböző régiókban. Biztos úr, szeretném felhívni a figyelmét, most illetve térjünk át a pénzpiacokról az energiapiacra. A 93 cikkre hivatkozva próbálják meg a versenyszabályokat meghatározni az energetika területén. Ehhez kapcsolódik a kérdésem. Új vita zajlik most az EU szomszédairól, Belarusról és Oroszországról, tehát most nem Ukrajnával van vitája Oroszországnak a gáz kapcsán, hanem Fehér Oroszországgal. És egy EU tagállam, Litvánia, ugye szomszédja Fehér Oroszországnak és Oroszországnak, és sokkal kevesebb gáz érkezik már most is Litvániába. Ehhez kapcsolódik a kérdésem. Ez annak a következménye, hogy egyáltalán nincs verseny az energiaszektorban. Az ön véleménye szerint mit kellene tennie a bizottságnak, és ön személyesen mit tesz ez ügyben? Simon úr. Köszönöm. És köszönöm, hogy tegnap részt vett az a közszolgálatok intergrup ülésén, és itt is elmondta a véleményét, hogy a közszolgálat egyében milyen kötelezettségeknek kell megfelelni. De a versenyjog hogyan viszonyul a Lisszaboni szerződéshez, erről tegnap ön csak röviden tudott beszélni. Tekedettel arra a helyzetre, hogy itt a kommunális és regionális szintű konzultációkat is le, folytatjuk. És a Lisszaboni szerződés kapcsán tulajdonképpen most már a közszolgálatok tükrében relativizálni kell a versenyjogi szabályokat is, ugyanis a közszolgálatokat saját felelősségre úgy kell megszervezni és végrehajtani, hogy a, a pozíciójuk erősödik a korábbihoz képest. Az ön főigazgatóságban elég sokan azt mondják, hogy a verseny jog az verseny jog kész, pont, és mind, semmi nem változott ezen a Lisszaboni szerződéssel sem. Ön hogyan látja ennek a kettőnek a kapcsolatát, tehát a Lisszaboni szerződésben megváltozott ugye a közszolgálatok pozíciója, és akkor ez hogy viszonyul a verseny jogszabályokhoz. A az általános érdekű szolgáltatások, közszolgáltatások területén sok mindent többféleképpen lehet értelmezni. Az én frakcióm már évek óta követel bizonyos dolgokat, és most talán inkább ágazatspecifikus szabályozás születik meg, vagy ahogyan sokan ezt szeretnék, és egyetlen semmilyen szabályozás nem lesz az ön egyik munkatársa is azt mondja, hogy ez csak üres héj, azaz nem lehet sok mindent megtenni. Krácer asszony. Biztos úr. Közelmúltban egy interjúban ön arról beszélt, hogy a bankok életében most egy új eh, ciklus, eh, egy új korszak eh, következik be. Spanyolországra, Portugáliára hivatkozva ön a stresszteszt mellett érvelt, hogy ezt most be kell vezetni hogyha a stressz tesztet valóban elvégezzük, és az eredmények alapján akarjuk meghatározni, hogy hol vannak olyan kockázatok, amelyeknek az ismeretében már előre lehet tervezni a beavatkozásokat, akkor nem fognak erre úgy reagálni bankok, illetve szabály, illetve országok, akik nem akarják ezt az új típusú támogatási rendszert, tehát nem fognak -e negatívan reagálni erre. Nos, teljes mértékben egyetértek önnel valóban. Szerintem is szükség van arra, hogy Európában koherens megoldásokat találjunk a válságra. Néhány tagállam nagyon célra törő mechanizmusokat léptetett életbe a válság megoldására, de csak a saját országaikban. Különböző eszközöket alkalmaznak a tagállamok, vannak olyan tagállamok is, ahol azonban egyáltalán nincs elég hatékony eszköz. És ilyen esetekben mi vagyunk azok, akik az állami támogatásokra vonatkozó szabályok mentén a mentő akciókat elemezve valamilyen megoldást kell, hogy találjunk. Egy híres közgazdász, aki az európai gazdasággal foglalkozik, feltette egy közelmúltbeli publikációjában azt a kérdést, hogy nem a bizottság, vagy esetleg a verseny ügyi biztos jelenthetné a megoldást, hiszen nyilván konstatáljuk, hogy a helyzet messze nem optimális, és el kellene gondolkoznunk, hogy hol lehet a megoldás kulcsa. A második elem, ami hát szorosan kapcsolódik az elsőhöz, nem csak Európát és sújtja a válság, hanem egy olyan kihívás előtt állunk, ami az egész világot érinti. Hogyan tudjuk a rendszer kockázatokat kézben tartani, kezelni. A too big to fail minden, a világ minden régióan érvényes, és nem, hogyha problémák vannak az állami forrásokkal, azokban az országokban ahol eh, állami támogatásokat adnak, ez nyilván az adófizetők pénze eh, alkotja ezeket a mentő eh, csomagokat. Ja, mindenképpen a megfelelő tisztességes burden sharingre lenne szükség a terhek igazságos megosztására, és ez, ehhez kell, hogy társuljon a megfelelő megfelelő felügyeleti struktúra a bankok szerkezetének átalakítása, ha erre szükség van, és meg kell akadályozni, hogy az adófizetők fizessenek meg mindent. Biztosítani kellene azt, hogy a részvényesek, a tulajdonosok is részt vállaljanak a terhekből, hiszen ők végül is a felelőssége a bankok hitelezői eh, is eh, részt kell, hogy vállaljanak, hiszen az is eh, nagyon is elképzelhető, hogy a hitelezők is részt vállaljanak ezekben a mentő akciókban. Őket is nagyon sújtják, ugyanis akáros kihatások. Nem szabad, hogy akkora legyen egy bank, ugye, hogy egyszerűen lehessen megengedni azt, hogy csődbe menjen, ez a too big to fail, lesz, ezzel valamit kezdeni kell. És mindenképpen szükség van arra, hogy olyan intézkedések szülessenek, amelyekkel meg lehet akadályozni, hogy megismétlődjön ez a mostani válság. Ami pedig a bizalmi válságot, illetve a gáz kérdését illeti, Oroszország, Ukrajna vagy Fehérországon keresztül ugye szállítja a gázt, hát ez az energia biztonsággal összefüggő probléma, és nem verseny probléma. Az elmúlt években próbáltunk tenni valamit, ez nyilván nem volt kielégítő. És nemrégiben jártam a parlamentben, a, amikor is egy javaslatot vitat, állapodtak meg, eh, hogy az Európai Energia Közösségre vonatkozó javaslatot. Eh, természetesen itt eh, szükség van még itt ott módosításra, de a belső piacon az elsődleges energia szükségletek kielégítését biztosítanunk kell. alapvető szükségletekről van szó, és a megfelelő intézkedéseket már jóvá hagytuk. Időnként verseny eszközöket, versenyjogi eszközöket alkalmazunk, de időnként pedig ágazati megközelítést alkalmazunk a gázpiac esetében. Persze az eh, interconnection egy nagyon fontos kérdés, az össze kell kapcsolni a különböző hálózatokat, nagyon fontos, hogy csökkenjen a függőségünk, és hát ismerjük eh, még, a, hogy milyen számos feladatunk van ezzel kapcsolatban hogy a verseny jogterületén milyen eszközöket lehet felhasználni. Jó, hát nyilván E, vannak ilyen összefüggések is, és ez alapvetően azért politikai kérdés. Tegnap, igen, ahogyan említette, a közszolgálatokkal foglalkozó intergrup ülésén részt vettem. Nagyon érdekes e, e, dolgokról beszéltünk ott, és még nem zárultak le az ezzel kapcsolatos nem zárult le ezzel kapcsolatos gondolkodás. Barozó elnök azt mondta, és ezt, amikor megerősítették újra tavaly szeptemberben a hivatalában, hogy tehát azt mondta, hogy minőségi kereteket kell kialakítani és a 14. cikk alapján kell kidolgozni egy rendeletet. Most mit is, mit is tartalmaz ez a 14 negyedik széket, eh, ezt még alaposan megvizsgáljuk. Eh, úgy tűnik, hogy eh, egyszerűbb a, ennél az ágazati megközelítés. Hasonlót már megtettünk a távközlés, a posta területén, és azt hiszem, hogy talán itt is horizontális megközelítés lenne a legalkalmasabb. Jelen pillanatban azt mondhatom, hogy két alapelvet mindenképpen tartalmaz a Lisszaboni szerződés is, amely összefügg a versenyjoggal is. Az egyik ilyen alapelv az, hogy a versenypolitikát mindenképpen úgy kell kialakítani, hogy az állami támogatásokkal kapcsolatban mindenképpen tájékoztatni kell a bizottságot, és a bizottság dönt, hogy ez összhangban van-e a versenyszabályokkal. A másik terület a közszolgáltatások, közérdekű szolgáltatások területén pedig valami, ami szó szerint is benne van a szerződésben, ez pedig a különbözőség a diverzitás. Mi innen nem tudjuk megállapítani, hogy mire van szükség a tagállamokban. Ez egy teljesen logikus elv, és a demokratikus intézmények működésével ez, ez összefügg, hogy nagyon eltérőek a hazom, hagyományok a közösség tagállamaiban, de azért kell, hogy kialakuljon egy olyan közös vízió, jövőkép, ami összeegyeztethető a különbözőségekkel, a diverzitással. És a versenypolitika kapcsán sem szabad erről megfeledkeznünk, hiszen ez egy kulcsfontosságú instrumentum. A szolgálatok mindig eh, a szerződés 106. Eh, cikkét is figyelembe kell, hogy vegyék, eh, vagy a 114. cikket a 26. jegyzőkönyv szellemében kell ezt értelmezni. És a 14. cikk az, amit azért a mindennapi munkánkban is folyamatosan alkalmazunk, amire tekintettel vagyunk. Kratzer asszony kérdésére mondanám, hogy én az interjú természetesen hát németül jelent meg, és nem beszélek németül, megkaptam a fordítást, és a fordítást olvastam, és ebben az interjúban az szerepel, hogy a görög bankokkal ugyanúgy kellene bánni, mint a belga, holland, vagy a brit, vagy folytatnám a sort bankokkal. Ők is hatalmas támogatást kaptak, hogy újra feltő, lehessen tőkésíteni őket. Most Görögországban ez nem történt meg és lehet, hogy gondolkoznak már ezen a bankok feltőkésítésén, de még nem történt meg. Tehát talán új forrásokra lenne szükség. Spanyolországban jelenleg azzal foglalkoznak, hogy végrehajtsanak két határozatot, két döntést, aminek a tárgya a e, vállalatok e, tőke pótlása a válság esetén, illetve a kis bankok tőke helyzetének a rendezése. Itt a takarékpénztárak e, sokszor nem kértek ilyen segítséget. A kérdés az, hogy időben, melyik országban, mikor hozzák meg az intézkedéseket. Görögországban és Spanyolországban később jelentkezett a pénzügyi válság, mint többi tagállamban. Most nem mondom, hogy ez jó vagy rossz, de a válság elején nem minden tagállam szenvedte meg ugyanolyan mértékben a válságot. Vannak olyan országok, ahol később érkezett el a válság. Görögország is ilyen. Görögországban más utakon keresztül tört be, úgymond a válság. És az állami támogatásokkal kapcsolatban Ugye most már a tanács jóvá hagyta a 750 e, milliárdos össz, e, összegű e, támogatási csomagot, amiből Görögország is majd a szükséges segítséget megkapja. stress and competition. Ah, Nos, ez a stressz teszt, ez minden összefügg. A versenyképességgel is, ugyanis ezeket nyilvánosságra hozzák, és hogyha egy pénzintézet újra tőkésítésére van szükség, akkor ez a piacok segítségével történik, magánúton is történhet, de ha nem lennének magánbefektetők, akkor egy állami befektetőt lehetne találni, és akkor felmerül a kérdés, hogy hogy ez tethető ez össze az állami támogatással. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Köszönjük. Azt hiszem, hogy ezzel be is fejezzük az ülést. A következő ülésünk a következő hétfőn lesz három órakor. Köszönöm. Na.